tehát lezárom, és a szavazásra holnap kerül sor. A következő napi rendi pontunk szóbeli kérdés az EU-Mongolia kapcsolatokra vonatkozóan, és először a szerzőnek, Bartolozzi úrnak adom meg a szót 5 percben. Signor Commissario, onorevoli colleghi, grazie signor Presidente. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, kedves elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. A közép-ázsiai országokhoz fűződő kapcsolatokért és a Mongóliához fűződő kapcsolatokért felelős bizottság nem régiben Mongóliába utazhatott három héttel ezelőtt, a nyolcadik parlamentközi ülés alkalmából az EU parlamentje és Mongólia részvételével. Ez egy nagyon hasznos tapasztalat volt. Mongólia egy olyan ország, amelyet valóban érdemes közelebbről megismerni, és nem sok alkalom adódik erre, illetve arra, hogy a parlament Mongóliával foglalkozhasson, ráirányítsa a figyelmét. Egy Mongóliában érvényesül a többpártrendszer és a hatalom megosztás, van egy szabad piac, és betartják az emberi jogokat. Ez nem így néz ki sok más régióbeli országokban. Vannak azonban problémák környezetvédelmi szempontból, és nagyon erős az elsivatagosodás, extrém, megszélsőségesek az éghajlati viszonyok. Ez egy olyan ország, amely azonban nagyon sok természeti erőforrással rendelkezik, gondolkozunk például a ritka földfémekre, illetve az urára és a rézre. A jövőben ez nagy mértékben hozzájárulhat Mongólia gazdagodásához, ezért nagyon fontos támogatni Mongóliát fejlődése fontos fázisában. Támogatni kell az ottani demokráciát, a jogállamosságot, elő kell mozdítani a parlamenti kontrollt, annak érdekében, hogy Mongólia a pénzügyi forrásait a jövőben arra fordíthassa, hogy növelje a lakosság jólétét. Emellett Mongóliát arra kell ösztökélni, hogy szorosabb kapcsolatokat építsen ki az EU-val. Ösztönözni kell őket arra, hogy átvegyék a mi normáinkat, az iparterületén is többek között, de hogy bevezessenek egy piacgazdaságot is, és kereskedelmi kapcsolatokat hozzanak létre. Mindezt lehetővé tenni a jogbiztonság és a jogállamiság érvényesülése. Ebben az összefüggésben ez az együttműködés és partnerségi megállapodás, amelyről az EU és Mongólia tárgya rendkívül fontos. Mindezen okokból kifolyólag 45 kollégával együtt felvetettük ezt a szóbeli kérdést, ezzel a szöveggel az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy több információt szolgáltasson a megállapodás főbb tartalmáról is arról, hogy mikor lehet ratifikálni ezt a megállapodást. Emlékeztetnék arra, hogy ez egy olyan megállapodás, amelyet parafáltak már, de még nem írták alá azt, blokkolják jelenleg ennek aláírását, úgy tűnik azonban, hogy az egyik tagállam vétója alapján történik mindez. Ezen felül szeretnénk tudni a bizottságtól, hogy van-e lehetőség Ulán bátorba küldeni a közeljövőben egy delegációt, egy hasonló kezdeményezés nagymértékben hozzájárulhatna ahhoz, hogy az együttműködés politi- politikai és gazdasági szinten elmélyüljön ezzel az országgal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most a bizottság nevében Füle biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A parlament közi delegáció elnök úrjához intézem szavazimat Bartolozzi úr az EU-Mongolia kapcsolatok témakörében. Nagyon időszerű, hogy Mongóliát napirendre tűzzük. Ez a 19. legnagyobb ország a Földön. Stratégiai elhelyezkedése van Kína és Oroszország között egy élénk, hosszú régi hagyományokra és történelemre visszatekintő nép. Mongólia jól fejlődik a demokrácia útján, és gratuláció illeti az országot. Békésen zajlottak a változások, a sajtó is működik, és a politikai pluralizmus is. Az Európai Unió külön üdvözli a halál ítéletek betiltását, amit ugyan néhányan elleneztek belföldön. Mint ahogy Mongolia kérte, az EU kész megosztani tapasztalatait, különösen az európai elvek közvetítésében, az európai értékek és normák közvetítésében. Mongolia tulajdonképpen egyfajta kísérleti országnak is tekinthető, abból a szempontból, ahogy az EU a demokratikus fejlődést támogatja. Szeretném megragadni az alkalmat és gratulálni Mongóliának, hogy idén ünnepelte a száz éves évfordulóját a demokrat, demokratikus mozgalomnak. És akkor most térjünk rá a mongóliai gazdasági fejlődési kilátásokra gazdasági válaszút előtt áll, gyakorlatilag egy magasabb sebességbe kapcsol, aminek következtében egy ásványi kitermelésen alapuló gazdasággá fejlődik. Igen, gazdag ásványi kincsekkel rendelkezik az ország, ami komoly lehetőségeket ígér a jövő szempontjából ezek a még kiaknázatlan források remélhetőleg áldást jelentenek, és nem kárhozatot. Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, üdvözöljük, hogy Mongolia csapatokat küld az ENSZ békefenntartó erőihez szerte a világon, Szudánon, Nyugat-Szaharában illetve Csádban. És hangsúlyozom, hogy Mongólia az afgán helyzet stabilitásában is igen értékes szerepet játszik. Mongolia és az EU kapcsolatok kapcsán nagyon örülök, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás, ami a 99-es megállapodást váltja fel egy évvel ezelőtt, zártuk le a tárgyalásokat, 2010. decemberében parafáltuk Ulaanbaatorban. Ez a megállapodás egy stratégiai fejezetet nyit a kapcsolatunkban. A főképviselő asszony üdvözölte a partnerség és együttműködési megállapodást, és most idézem, ez egy további lépés a fokozott politikai és gazdasági részvétel útján az EU számára Mongóliában, illetve a tagállamok számára is. A megállapodás alapján egyenrangú partnerenként fogunk együttműködni számos területen, a politikai területen, a terrorizmus ellenes fellépésben, az emberi jogok érvényesítésében, illetve a kereskedelem és a beruházások területén. Miután a szöveget a tagállamok elfogadják, reméljük, hogy a mongol miniszterelnök ellátogat Brüsszelbe, hogy közösen írja alá a szerződést Ashton asszonyjal. A politikai és gazdasági együttműködésünk további elmélyítése valamint a Lisszaboni szerződés hatályba lépése az EU képviseletének, e, ulambátori képviseletének megnyitása mind fontosak, és e, remélhetőleg e, lehetőség, lehet el tudjuk hárítani a különböző pénzügyi és személyzeti vonatkozású akadályokat azzal szemben, hogy képviseletet nyithassunk Ulánbátorban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, és most a frakciók nevében Mikolásics úr a néppárt nevében két percben. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár Füle. Köszönöm szépen, elnök asszony, Füle biztos úr, kedves kollégák. Az Európai Unió és Mongólia kapcsolatai az elmúlt két évtizedben pozitívan alakultak. Elsősorban az egyre fokozódó demokratizáció, modernizáció következtében, ami Mongóliában végigment. A fokozott együttműködés az Európával a hosszú távú stabilitása a, politika, a mongol politikai rendszernek segített abban, hogy az emberi jogok területén és a jogállamiság területén e az igazságügyi szolgálatás fokozatosan előrehaladt, és a korrupciót is sikerült felszámolniuk az állami szektorban. Egy valódi piacgazdasághoz szükséges az is, hogy reformok átszerke, szerkezet átalakítás menjen végig, változás legyen a kereskedelmi és az egyéb jogi területeken. Mindenképpen pozitív, hogy az országnak aktív szabályozása van a versenyszféráról, és a az állami és a magánvállalatok domináns szerve, fellépését is szabályozták, illetve fogyasztóvédelmi rendelkezéseik is vannak. Remélhetőleg ezek a rendelkezések a külföldi beruházókat vonzani fogják, és segíteni fogják a lakosság jólétét, különösen a vidéki területen nagyon nagy mértékben a mezőgazdaságtól függenek ezek az emberek. Szeretnék végül rámutatni arra, kedves kollégák, hogy nagyon fontos, hogy megerősít, csők, és úgy gondolom, hogy Füle biztos úr is ezt rámutatott, hogy nagyon nagy mértékben támogatjuk azt, hogy egy állandó képviselete legyen az Európai Uniónak Mongóliában. Gondolok arra a potenciára, amit ez jelentene a gazdasági politikai kapcsolatok fejlesztésében. Még hogyha eltekintünk attól is, hogy ez egy hatalmas ásványi kincsekkel rendelkező ország, akkor stratégiai az elhelyezkedése Oroszország és Kína között, és meggyőződésem, hogy a politikai gazdaság gazdasági kapcsolatok az Európai Unió és Mongólia tagállamai között tovább kell, hogy folytatódjanak. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE részéről ö, Aliande asszony két percben. Tisztelt ö, elnök asszony, biztos úr, Mongólia gazdag ásványi ö, ö, anyagokban ide tartozik a réz, a szén, a wolfram, ón és az arany. Rendkívül vonzó gazdasági partner. Miközben a gazdasági érdekeinket követjük, gondolnunk kell a kondicionalitás feltételére is, és ösztönöznünk kell Mongóliát, hogy hajtsa végre a szükséges reformokat. Nagyon sok probléma volt a kúszó korrupcióval, a nem megfelelő kormányzással és a nemzetközi együttműködés hiánya is probléma volt. Továbbá vannak egyéb problémák is az természeti erőforrásokkal való gazdálkodás területén. Mongóliának a, az ásványi kincseit külföldi vállalatok termelik ki a mongol kormányzattal cinkosan. Ekközben a mongol nép nem húz előnyt ezekből az erőforrásaiból az országnak. Rendkívül szegényen és rossz körülmények között dolgoznak, például higannyal termelik ki az aranyat. A higanygőz visszafordíthatatlan egészségkárosodást okoz, de nem csak erről van szó, nagyon sok olyan gyerek születik Mongóliában, Mongóliában, aki sérülten, gyógyíthatatlan betegségekkel születik meg a rossz munkakörülmények következtében. A Mongólia gazdaság ugyanakkor kihívásokkal áll szemben, mert Kína és Oroszország vámokat és import korlátozásokat kényszerít rá. Körülbelül a mongol mezőgazdasági tevékenységnek az eredménye az élőállat. Ugyanakkor a húst nem tudják exportálni, mert nincsenek megfelelő feltételek a minőség ellenőrzéshez. Amennyiben partnerségi és együttműködési megállapodást folytatunk Mongóliával, akkor segítenünk kell, hogy ezt a problémáját Mongólia megoldja, és szociális, gazdasági és ökológiai fenntartható fejlődés kapcsolatot tudjon elérni. Köszönöm szépen a függetlenektől Kovács úr jómagam is három héttel ezelőtt tagja voltam az ulán batorban eh, járt nyolcadik <coughs> tanácskozását tartó küldöttségnek amelynek során lehetőségem nylt arra hogy én is meggyőződjem arról hogy a politikai berendezkedés illetve a társadalom valóban demokratizálódik mongóliában. az emberi jogok eh, kérdésében jelentős előrelépés történt illetve részünk volt olyan találkozónkban ahol társadalmi szervezetekkel találkoztunk amelyek elmondták hogy már elismertek a mongol kormány által is illetve létrejött és ez mindenféleképpen üdvözlendő a média szabadsága is. a partnerség és együttműködési szerződés alárása rendkvül fontos melynek keretében az európai szabványok bevezetése is létrejöhet mongóliában illetve a jelenleg technikai irodaként működő E uniós kirendeltségnek az átalaktása mindenféleképpen szükséges annak érdekében hogy javtani tudjuk a két ország kapcsolatát. köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, most pedig az egyéni hozzászólók, elsőként Zeller Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr, kedves nagyon hálás vagyok Bartolozzi kollégának, hogy ezzel a szóbeli kérdéssel Mongóliát vitatárgyává tette az Európai Parlamentben, miközben a közép-ázsiai ex-szovjet országokat különbözőképpen már megvitattuk itt a parlamentben, Mongóliáról csak nagyon keveset beszéltünk. Hiszen, de ez nem helyes, hiszen Mongólia volt az az ország, amely viszonylag hamar megragadta azokat a lehetőségeket, amelyeket a függetlenség nyújtott. 1992-ben demokratikus alkotmányt fogalmaztak meg a mongolok, azóta több választásra sor került. Megfigyelők szerint összességében demokratikus korrekt módon tartották meg ezeket ami messze nem magától értetődő ebben a régióban. A mongol kormány néhány éve megpróbálja a korrupciót jogi úton leküzdeni. 2010-ben moratóriumot rendeltek el a halálos ítéletekkel kapcsolatosan. Sok nagy demokratikus állam még nem tart itt. Ugyanakkor azonban Mongóliában 3 millió lakos van, nagyon szélsőséges a klíma, nagy az ország területe, és még mindig egy transformációs folyamat zajlik. A lakosság nagy része nomád módon él, és egyre többen nyomulnak a városokba, és a városok infrastruktúrája még nem, nem állnak készen erre energetikai problémák állnak fenn, nem megfelelően termelik az ásványkincseket, Oroszország és Kína közé szorulva pedig úgy tűnik, hogy Mongólia egyre függőbbé válik ezektől a nagy országoktól. Én azonban úgy látom, hogy a, a pohár félig tele van és nem félig üres, el kell ismerni ugyanis, hogy Mongólia a demokratizálódás útján példát mutat, és a nehéz múltja ellenére megmutatja, hogy lehetséges mindez. Ezért nem csak támogatással kell segítenünk Mongóliát, hanem azáltal is, hogy például a saját külképviselet révén az EU képviselteti magát itt, ami jelzi, hogy számunkra, európaiak számára nem mindegy Mongólia sorsa, és ne pedig egy pekingi képviselete révén képviseltessük magunkat. Nagyon sajnálom, hogy az elnökök értekezlete nem állt készen arra, hogy egy állásfoglalással nyomatékosítsa még inkább mindent. Köszönöm. szépen, Rinaldi úr, egy percben. A delegációs képviselet Ulaanbaatori megnyitását nem lehet sokáig halogatni, de függetlenül ettől, illetve a partnerségi megállapodástól. Mindannyian tisztában vagyunk, hogy milyen ásványi kincsekkel rendelkezik az ország, és ugyan van némi demokratikus kohézió az országban, milyen messze esik tőlünk geopolitikai szempontból Mongolia. Nem az ázsiai stratégia része, habár ez a stratégia vonatkozhatna Mongóliára is, tekintettel a közös kulturális komponensre. Az, o, az EBSZ-ben e megfigyelő státusszal rendelkezik, és nem tudom, hogy hogyan kívánjuk segíteni Mongóliát, hogy teljes jogú tagá váljon, figyelembe véve azt, hogy az EU és Mongolia között a kulturális kapcsolatok igen régi időre tekintenek vissza, elnök. A spontán hozzászólások keretében először is Bazescu asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, először is gratulálnék Bartolozzi úr kezdeményezéséhez. Az EU-Mongolia kapcsolatokat felül kell vizsgálni a partnerség és együttműködési megállapodás tükrében, ugyanis ez a megállapodás tovább javítja a kapcsolatokat, elősegítve a gazdasági reformot. Mongolia óriási energia és kereskedelmi potenciállal rendelkezik. Ez idáig az EU-val való kapcsolata a 93-as megállapodás, kereskedelmi megállapodásra épült. Éppen ezért a kereskedelmi forgalom minimális volt. például lehetőséget kellene teremteni a diákcsere programokra. Az Erasmushoz hasonló programok elősegíthetnék az ilyen jellegű együttműködést is. Fontos, hogy képviseletet nyissunk az országban, hogy jobban tudjuk koordinálni a tevékenységünket, ezen kívül pedig közvetlen kapcsolatunk lehetne a helybeli hatóságokkal. Mint tudjuk, Mongólia gazdag szénben és földgázban. Kínai jog szerint ugyanis Igaz ugyan, hogy a helyi mongolok használhatják a területeket, de a realitás másként néz ki. Bírálatokból tudhatjuk, hogy kínai vállalatok helyben hatalmas mennyiségben használják fel a vizet, és így a szeppek kiszáradnak. Emellett a szén szállítással szennyezik tovább a környezetet. A mongolok több éve tiltakoznak ez ellen, 2008-ban és 2009-ben a az ujgurok felkelése révén egy etnikai konfliktus robbant ki Kínával. Mivel Kína szegény talajvízben és nyersanyagokban várható, hogy a konfliktus a két ország között tovább súlyosbodik. Az EU is érintett ebben a kérdésben a partnerségünk révén Mongóliával, ezért biztosan erősebben kell majd színre lépnünk Kínával szemben. Köszönöm szépen, biztos úr! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a képvisel, tisztelt képviselőknek az értékes hozzájárulásukhoz Mongólia kérdéséhez. Rövid, de mindenképpen nagyon érdekes vita volt a bilaterális kapcsolatokról, és erre az egyre növekvő fontosságú Európai Uniós partnerről. Egy-két kérdéssel szeretnék foglalkozni, amelyek felvetődött a vita során. Engedjék meg, elnök asszony, hogy elmondjam, hogy az e, partnerség és együttműködési e, megállapodás kiterjed e, négy együttműködési területre a e, e, standardek, szabványok, fenntartható fejlődés, ideértve a szociális fejlődést és a környezetet, harmadik beruházás és kereskedelem, különösen a nyersanyagokra összpontosítunk, és a végezül, de nem utolsó sorban pedig az igazságügy, szabadság és migrációs kérdések az időzítést illetően a ö, szöveget előterjesztettük az Európai Unió tagállamainak aláírásra az, az Egyesült Királyságban az alsóház vizsgálja jelenleg, és az egyenre az igazságügyi és belügyi kérdésekkel foglalkoznak a megállapodáson belül az az alsóház, nem az alsóház nevében beszélek, de azt remélhető, hogy 6-8 héten belül átmegy, és ez akkor azt jelentheti, hogy valójában aláírásra kerülhet szeptemberben a következő Európai Unió Mongólia vegyes bizottsági ülés alkalmával. Tisztelt elnök asszony, bár ahol nagy távolságok elválasztanak, és különböző politikai rendszerek vannak Mongóliában és az Unióban, mindkét országban, az Unióban és a Mongóliában is a hagyomány a tolerancia, a nyitottság, a partnerségi és együttműködési megállapodás hatályba lépésével az Európai Unió úgynevezett harmadik szomszédja lesz Mongóliában, nem csak szavakban, hanem valójában is. Mielőtt a két utolsó mondatomat elmondanám, engedjék meg, hogy visszatérjek még egy másik konkrét kérdésre, amit sajnos kifelejtettem, elnézést kérem. El, kérek. Volt egy speci- holnap lesz egy speciális ülés Bécsben, az EBSZ e állandó tanácsának keretében, ahol a tagállamokhoz a külügyi és kereskedelmi minisztere fog szólni Mongóliának, és itt van előttem a nyilatkozat tervezet, amit az Unió nevében kerül majd elmondásra. Elmondhatok már ma is annyit, hogy üdvözölni fogjuk, hogy az EBS-szel e Mongólia fejleszti a kapcsolatait, de ha többet szeretnének megtudni, akkor holnapig kell várniuk. Elnök asszony, tisztelt képviselők, azzal, hogy kötelezettségvállalásait teljesíti, és ezt hagy hangsúlyozzam, Mongólia nak nagyon eh, jó potenciálja van arra, hogy jó példaként szolgáljon ebben a térségben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel ezt a vitát lezártuk. Még egy bejelenteni valom van. Az ECR frakciótól kaptam, hogy eh, egy kinevezés eh, kerüljön bele a jegyzőkönyvbe, és hogyha nem kapunk ezzel kapcsolatban észrevételeket, akkor ezt megtudjuk. Holnap 9 órakor, június 9